Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Sie herzlich begrüßen. Üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Ez az egyik utolsó ülésünk, viszont egy rendkívül fontos ülés ez, mert ma ugyanis Pevans végső jelentését fogjuk tárgyalni, ő az illetékes jelentéstevő. Mielőtt még Pervansnak megadnám a szót, és bemutatná a fő pontjait a végső jelentésének, engedjék meg, hogy a napirendi pont második pontja értelmében két eh, bejelentést tegyek. Először is egy rövid bejelentés az egy héttel ezelőtti hétfői keddi delegációs utazásunkról szól a témban, a titkásság által előkészített anyagban, majd kicsit többet fognak erről még megtudni, de csak annyit mondanék előzetesen, hogy véleményem szerint ez egy nagyon érdekes és nagyon is sokat adó találkozás volt ez. Nem csak a kormányjal, a bankok képviselőivel találkoztunk, vagy a kis és középvállalkozások képviselőivel beszéltünk, hanem beszéltünk a szociális partnerekkel is, sőt, ezen kívül még kett délelőtt a görög parlamenti kollégákkal vitáztunk. Három szakbizottság képviselői voltak ott, a gazdasági, a pénzügyi, illetve az Európai Ügyi Bizottság tagjai, és minden frakció képviseltette magát, nagyon-nagyon gazdag eszmecsere volt ez, és ez egy dolgot megmutatott, amit egy kicsit sajnálok is, mégpedig azt, hogy eh, a görög politikai képviselők eléggé megosztottak abban a kérdésben, hogy hogyan bánjanak a görög krízissal. Én azt szerettem volna, hogyha a politikai, illetve ideológiai különbségeiket hátrahagyják, legalábbis egy időre, és eh, ezt a nemzeti kihívást együttesen oldják meg, hogy megtegyék azt, amire szükségük van. Ugyanazt, um, amit uh, mások is megtettek, ez nem sikerült, és uh, azt láthatjuk, hogy ugyanez nem sikerült Portugáliában sem. Ezért attól, attól tartok, hogy nagyon nehéz lesz visszaállítani a, pia- a bizalmat a pénzügyi piacokba, és attól tartok, hogy ez a válság még akkor is, hogyha Görögország segítséget kapott, és valószínűleg Portugália is segítséget fog kérni néhány hét múlva, valószínűleg akkor sem lesz megoldva ez a válság. Hát ennyit Aténról, a többiről még olvashatnak. Volt egy érdekes találkozónk a parlament elnökével is ott. A következőt szeretném még elmondani. Tavaly októberben egy ideiglenes jelentést adtunk ki, most pedig kiadjuk majd a végleges jelentést, erről fogunk vitázni. Arról döntöttünk, hogy nagyon sajnálatos lenne, sőt nem igazán lenne felelősség teljes az, hogyha nagyon sok dokumentumból, elemzésből, tanulmányból, amelyet létrehoztak az elmúlt másfél év során, ezek csak egyszerűen eltűnnének a fiókba, ez nem lenne jó. és nem lenne jó, hogyha csak az idéglenes jelentést, illetve a végleges jelentést kapná meg a közvélemény. Ezért a jelentés készítővel és számos kollégával, főként a titkársággal arról egyeztünk meg, hogy a munkák végére egyfajta összegzést adunk ki, amelyben minden dokumentum, amelyet létrehoztunk, a tematikus dokumentumok, amelyeket az elején kaptunk meg, a delegációs utak jegyzőkönyvei, az úgynevezett briefing paperek, ezek mind egy helyen megtalálhatóak lennének, ezeket kinyomtatnánk, és így egy tiszta referenciabázissal rendelkezhetnénk. És erre vissza is térhetnénk, akkor, hogy bármilyen kételj merülne fel tehát nem, ez, nem egy könyv lenne ez, amit olvasgatnánk elejétől a végéig, hanem egyfajta referencia anyag lenne ez. Ezeket az anyagokat természetesen eljutatnánk a nemzeti parlamentekhez is, és minden öm, olyan személynek, akivel tárgyaltunk, akitől információkat szereztünk be Ennyit tehát az információkhoz, most pedig a hármas napirendi pont következik. Ez a fő napirendi pontunk, és meg is adom a szót Permansnak, hogy röviden bemutassa a jelentését. Merci, Monsieur le Président. Euh, trois ans euh, après le, le début de cette crise, manifestement. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. nem igazán uh, sikerült megoldani sok mindent a válság kezdete óta. Tehát nem igazán történt sok minden, ezért jó volt az, hogy döntöttünk arról, hogy meghosszabbítjuk a mandátumunkat, és ma mindenképpen bizonyos a felelősséggel rendelkezünk. Mielőtt még elmondanám, a tartalmat a végső jelentésemnek, szeretnék két dologra kitérni. Először is a ténra. Sajnálatosnak tartom azt, hogy nem tudtam részt venni a delegációs úton. A Szociális Szakbizottság elnöke vagyok, és az IAO igazgatási tanácsa előtt voltunk, velük tárgyaltunk, és beszéltünk az úgynevezett arab tavaszról, ez egy rendkívül fontos vita volt az új brüsszeli konszenzust illetően. És amit ön is mondott, én is csak hangsúlyozom azt, hogy nem volt konszenzus Aténban, a gazdasági politikában, ahogy azt legalábbis a tanács folytatni szeretné, illetve a bizottság, ahogy azt szeretné. E, ebben e, van egyfajta olyan irányultság, hogy takarékoskodási intézkedéseket tegyenek, és ezt rendkívül élénkkel mutatják meg, ezt láthatjuk itt is, de a tagállami parlamentben is láthatjuk ezt, a szociális partnereknél is láthatjuk ezt, ez teljesen normális. Egy második dolog, amit ő mondott, és egyébként nagyon örülök annak, hogy a munkánkat, munkálatainkat összegyűjtjük, és a titkárság, amikor Jacques Delors a parlamenthez és a nemzeti parlamentekhez fordult, ez a szöveg sajnos csak angolul van meg. Jó lenne, hogyha ez is része lenne egy gyűjteménynek, mert akkor mindenki megtalálhatná az összes munka elemet benne, és éppen ezért fontos ez a dokumentumgyűjtemény, ennek összeállítása, ami pedig a jelentés tervezetet illeti, ennek a megközelítése egészen más. Ez a munkálataink gyümölcse, hiszen mindenki szeretett volna hozzájárulni ehhez, társulni, és ami engem illet, a különböző politikai frakciók hozzájárultak ehhez a munkához, ezt én összeállítottam, köszönetet mondok nekik mindezért, és így a szöveg a legfontosabb kérdéseket tartalmazza. Véleményem szerint ez egy alap, amiben meg tudnánk egyezni. De még mielőtt az iránymutatók tartalmára térnék, néhány bevezetőt szólnék a jelentés bevezetéseként, és arról, hogy milyen határokat, sorombókat határoztunk meg együttesen. Először is a mandátumunk a munkálatok második végén Egyrészt azt jelenti, hogy megvizsgáljuk a nemzeti parlamentek, hogyan fogadták a javaslatainkat, valamint azt is megvizsgáljuk, hogy az eredeti kidolgozott javaslatokon hogyan lehetne tovább dolgozni azért, hogy aztán megvalósíthassuk a gyakorlatban is a javaslatokat. Éppen ezért azt nem javaslom önöknek, hogy ismét nyissuk meg a vitát azokról a pontokról, amelyek az első jelentés esetében egyetértés tárgyai voltak. A pénzügyi eszközökről sem javaslom, hogy vitát folytassunk az Európai Stratégia jegyében, hiszen erről a zep nek egy külön jelentés készült, és ezt március 8-án szavaztuk meg pénzügyi innovációk címmel, ami ezeket a kérdéseket illeti, inkább szintézist végezzünk, és ne nyissuk meg újból a vitát. Ugyanúgy nagyon fontos jogalkotási muta folytatik a Belső Piaci Bizottság keretében az energiapolitikáról is, és a gazdasági kormányzásról is, úgyhogy nem a mi feladatunk, hogy ezekről megnyilatkozzunk. Hasonlóképpen, ami a jövőbeli pénzügyi tervet illeti, van egy külön bizottság, amely ezzel foglalkozik, ezen dolgozik, úgyhogy nekünk csak elmélkednünk kell ezekről a kérdésekről, de ami magát a szüzenetet illeti, a fő üzenetünk, és ebben mindannyian egyetértettünk, erről egyébként a parlament szavazott október 20-án igen nagy többséggel, és ennek az a lényege, hogy az európai projektet el kell mélyítenünk. Ezt két szinten kell megtenni, globális szinten és az EU szintjén. Szerintem ez a fő üzenet, mi a második jelentésünket illeti. Vannak olyan témák, amelyekkel kapcsolatosan ezt elismerem, kisé haboztam, és amikor a kollégákkal beszéltünk rá erről a munkacsoportokban, akkor éreztem ezt a hezitálást, ami a globális kormányzatot illeti, gazdasági kormányzatot. Itt gondjaink voltak, hiszen még nem kristályosodtak ki a gondolatok egyik fél részéről sem. Amikor az első jelentésre építünk szerintem, akkor az legyen a fő üzenet, hogy mivel ez a válság azért robbant ki, mert eh, globális egyensúlyhiány van, ezekkel a globális egyensúlyhiányokkal kell foglalkozni. És ez eh, nem teszi lehetővé, hogy eh, olyan vitát folytassunk, vagy abból induljunk ki, ami a különböző egyéni problémákat illeti. Ami ezt a globális kiindulópontot illeti tehát, az a, az elképzelés, hogy a válság kirobbanása után három évvel a pénzügyi, piaci, felügyeleti mechanizmusok, amelyeket bevezetünk, még mindig nem teszik lehetővé a rendelkezésre álló tőke optimalizálását. És szerintem ezt a tanulságot le kell vonnunk, és ennek következményeit is. Ennek közvetlen kihatása van a nemzetközi monetáris rendszerre, de ez utóbbi kérdés csak az előbb említett globális környezetben vagy kontextusban merül fel. Ami pedig a nemzetközi monetáris rendszert illeti, az európaiak ha tagjai az eurozónának, hanem ez fő kérdés számukra, hiszen itt versenyképességi különbségek vannak. Emiatt azt kérjük a különböző népektől, melyek a versenyképességi különbségek következtében szenvednek, azt kérjük tőlük, hogy jelentős erőfeszítéseket tegyenek. Közben spekulatív mozgások vannak a pénzekkel kapcsolatosan, és ezekre csak legyintünk, de nem lehet kérni a népektől, hogy ne gondoljanak a nemzetközi monetáris rendszerre, amiatt ne aggódjanak az előbb említett okok miatt. Azután itt van a negyedik fejezet, a 2020-as 20 EU stratégia. Ezt én már elfogadott dologként kezelem, hiszen így akar az EU a válságból kikerülni. Itt föltettem néhány kérdést, de a munkálatok közben úgy érzem, hogy ebben egyetértünk. Ezek a hosszú távú befektetések és a jövőbeni szükségletek. El lehet -e képzelni a 2026 stratégia bevezetését, ha nem vetjük fel a hosszú távú befektetések finanszírozásának kérdését. És nekem nem lenne elég egy olyan megoldás, amely abból állna, hogy az EU-nak már nincs több pénze, és a hosszú távú finanszírozás alapvetően attól függne, hogy Kínából vagy máshonnan érkezik likviditás nagy mennyiségben. Nem lehet ez az európai válasz a tőke áramlásával kapcsolatosan, vagy annak hiányával kapcsolatosan, hiszen akarunk éppen ezért egy hosszú távú stratégiát, ami pedig a, az első jelentést illeti, és a különbségeket, az oktatás kérdését mindenképpen ki kell emelni. Az oktatás nem a legszexibb befektetés nem olyan, mint a Galileo, meg a TGV, meg a technológiai kiválóság. Ez sokkal kevésbé látható, inkább megbúvó dolog, de stratégiai szempontból ez a legkritikusabb. Nincs ez így benne a jelentésben, de szeretném, hogyha mindenki számára világos lenne. Aggódom, amikor látom a megszigorításokat, azt kérik az országoktól, hogy folytassák a 2020-as stratégiát, de amikor a tagállamok költségvetésének elemzéséről van szó, akkor a kiadások esetében csak azokat kívánják figyelembe venni, amelyek például a tőkésített nyugdíjakra vonatkoznak, és soha nem veszik figyelembe az oktatási rendszerhez szükséges befektetéseket. Így jutunk el az ötös fejezethez. Ez az igazi üzenet, erőteljes üzenet, amikor az október 20-i állásfoglalást elfogadtuk, és először összeültünk, akkor már kimondtuk, hogy ez a parlament a minimális szerződés módosításhoz hozzájárult a körülmények miatt, de hogy elmondtam a befejezésben, és a Jacques Delors nagyon jól elmondta nekünk, a szerződés revíziója, felülvizsgálata az megerősített együttműködés keretében, ez csak egy lépés, az integrációhoz vezető lépés, és ennek a parlamentnek a jelentésben rögzítenie kell, hogy milyen alapokon kívánunk tovább haladni. És tudni kell, hogyha ez nem sikerül, akkor a megerősített együttműködésre lesz szükség. Én nekem sosem tetszett a megerősített erős együttműködés, mert ez ellentétes az európai inkluzív fejlődéssel, de akik ma az eurozóna tagjai külön felelősséggel tartoznak önmaguk irányában és Európa irányában. Mert az, hogy itt túlszokká váljunk, figyelembe véve, hogy kik tagjai és kik nem tagjai az eurozónának. Ez azt jelenti, hogy keletcébe kerülünk, és azokat a népeket is csapdába ejtjük, amelyek úgy döntöttek, hogy létre kell hozni az egységes valutát. 63 bekezdés van, ez sűrű ez a szöveg, de szerintem most koncentráljunk arra, hogy rövid célzott üzenetet közvetítsünk, és mindegyik frakció, egyébként mindegyik frakció részt vett a megszövegezésben, az első jelentés megszövegezésében, mindegyik frakció felelősen álljon hozzá, és reméljük, hogy nem lesz túl sok módosító indítvány, vagy nem lesz több, mint 300 módosítás. Ez azt jelenti, hogy mindegyik frakció a belső szintézist végezze el maga, és felelős módon járuljon hozzá ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pervans, ezt a bevezető expozét. Szerencsére most nem kell a struktúrájáról vitatkoznunk ennek a jelentésnek, hiszen a koordinátorok egyetértetek abban, hogy öt ponttal fogunk, öt fejezettel foglalkozni. Egy relatíve rövid jelentést akarunk, amely világos, átlátható. És ebben már Megállapodtunk, és most a frakciók képviselőnek kívánok szót adni, majd pedig megnyitom a vitát. És most Frank Engellel kezdem. Majd pedig megnyitjuk a vitát. Tán Sergio fog hozzászólni, Frank Engel először. Elnök úr, köszönöm. Először is szeretném elismerésemet kifejezni az előadónak, ami minket illet, belevette azokat a javaslatokat, amelyeket mindez idáig jeleztünk. Bár ennek egyébként nincs köze a következő jelentéshez, de talán még egy vagy két évig folytathatnánk ezt a munkát, mert még nem érkeztünk oda arra a pontra, amikor elmondhatnánk, hogy így fejeződött be a válság. Úgyhogy az az érzésem, hogy még több időt vehetne igénybe mindez, mint ahogy azt 6 vagy 12 hónappal ezelőtt mondhattunk a görögországi misszió megerősített ezen meggyőződésemben, mert látjuk, hogy mennyire, mire hatóan érinthet egy államot az, hogy elveszíti az ellenőrzést a pénzügyi műveletei fölött, és ilyenkor nagyon nehéz tovább lépni, vagy feljebb lépni, látjuk, mi volt Franciaországban, ahol, vagy, bocsánat, Portugáliában, ahol előrehozott választások voltak, ami egyébként túl sok dolgot ez nem változtat a helyzeten. Aztán azt is tudjuk, hogy mennyi toxikus adóssága van Spanyolországnak, és mindennek a csúcsa az, hogy egy új hullám is van, a nukleáris energia elleni hullám, egy baleset miatt, amely messze Európától történt, de mégiscsak aggaszt bennünket. Végül is úgy érzem, hogy még nem távolodtunk el túlságosan időben attól, mint amit először megfogalmaztunk. Ott van a gazdasági kormányzás, nem is tudom, hogy lesz ebbe gazdasági elem is ebben a kormányzásban, de a lényeg az, hogy még nem sikerült ütősebb vagy hathatósabb konklúziókat levonnunk. Ami pedig a banki pénzügyi felügyeletet illeti, ez még szükségessé válhat, hogyha Görögországban a dolgok még rosszabban alakulnak, mint ahogy azt gondoltuk, és hogyha, ez, hogyha anormális dolgok fogják a görög bankszektort érinteni, akkor ez délkelet Európa banki rendszerének szétesése követheti, és ez megint új helyzet lenne, mert erre nem készültünk fel. De hát, ahogy a japánok mondták, lehet mindent előre jelezni. Ami pedig a jelentést illeti, a mérete az jó, a struktúráról már beszéltünk, megbeszéltük, hogy így kellene a munkálatokat bevégezni, így kellene irányítani ezen struktúra alapján. Ami pedig a javaslatokat illeti, hogy lehet az európai integrációt mélyíteni, ezek a javaslatok messzire mennek, mert úgy látom, hogy egyébként az egyéb területeken nem nagyon megyünk messzebbre. Van egy másik terület, a bizottság, amely a következő pénzügyi terve foglalkozik, talán ők messzebbre mennek, ott azt mondják, hogy kemény időket érünk, úgyhogy óvatosan kezdjünk, figyelembe véve a tanács várható álláspontját, de szerintem ez lenne a legrosszabb megközelítés részünkről, a parlament részéről, hiszen nem a mi feladatunk az, hogy óvatosak, meg józanok legyünk. A mi szerepünk az, hogy ambiciózusak legyünk, mert a többiek ezt nem mindig teszik meg. És hogyha ambiciózusak leszünk, akkor talán tudjuk befolyásolni a dolgokat megfelelő módon. Ebben a stádiumban, elnök úr, az az érzésem, hogy ami az én frakciómat illeti, nincs nagyobb gondunk azzal, hogy korlátozzuk a módosító indítványainkat, és mértékletesen éljünk ezzel, és olyan módon, hogy az előadó ezeket kezelni tudja. Azért ez azt jelenti, hogy néhány tucat lenne szükséges, de ha mindenki néhány tucatot javasol, akkor elképzelhető, hogy túl sok módosítás érkezik, és nehéz ezeket kezelni. Április 12 vagy 13, amikor összeülünk, meglátjuk, hogy mit állítanak össze a frakciók. De azért én optimista vagyok, ami a produktumot illeti, és hogyha jól megértettem, hogy a többi parlament mit készített a válsággal kapcsolatosan, ez a terv ambiciózusabb, mérehatóbb, adekvátabb, mint amit más parlamentekben más kollega összehozott, bár az ő mandátumok más, de azért nem olyan rossz ez, amit a rendelkezésük rá. Köszönöm, Sergio. Köszönöm, elnök úr. Először is a jelenlévő kollégáktól azt kérném, hogy a szocialisták, demokraták, akik nincsenek itt, ugye most Aténban vannak, tehát hogy kérjenek egy hogy ezzel most nézzünk egy kicsit szembe, mert hát nem tudnak itt lenni, megpróbáljuk a lehető legjobb módon helyettesíteni a hiányzó kollégákat, akik a témben vannak, de én azért mondom, mert a frakciónk az nagyon sok figyelmet fordít erre a vitára, és ennek a vitának a lezáró szakaszára is a jelentéssel kapcsolatban, perváns jelentésével kapcsolatban. Tehát itt logisztikai nehézségek vannak, de ez nem jelenti azt, hogy alul értékeljük ennek a munkának a fontosságát. Hozzátennék még valamit. Az én feladatom lesz az, hogy do, hogy azon dolgozzam, hogy Pervans javaslatai a módosítókkal kapcsolatban támogatást nyerjenek a szocialista frakcióban is. Nagyon fontos lesz ezért, de nagyon hasznos is lesz az, hogy kevesebb módosítóval dolgozzunk. Ugyanis kevesebb módosítóval hatékonyabban lehet gazdagítani a szöveget, így el tudjuk, tehát jól lenne elkerülni azt, hogy túlzott mennyiségű módosítóval szembesüljünk, mert akkor elveszítjük a lényeget a szemünk elől. Ez a koordinátorok feladata is egyébként, hogy megpróbáljanak segíteni az előadónak ilyen módon. És azt hiszem, hogy ez érthető, tehát az a kérés, amit Pervans megfogalmazott, ez teljesen érthető és igazolható. Mi meg fogjuk próbálni őt támogatni a lehető legjobb módon. Aztán, ami még fontos volt, egyfajta módszertani döntés, ami ugye megszületett, hogy ugye a a végső kommunikáció milyen legyen, ahhoz képest, hogy a középtávú vita hogyan zajlik. Lehetővé, lehetőségünk lesz arra, hogy sokkal szintetikusabb és egyszerűbb dokumentum szülessen, ezzel majd könnyebb lesz a jövőben is dolgozni. És ugyanígy az is fontos, hogy ne térjünk vissza olyan témákra, amelyekről, amelyeket már megvitattunk, és amelyek már szerepeltek más jelentésekben, amelyekről döntött a ház. Ez is nagyon jó, és szerintem ez a javaslat is azt segíti, hogy még az előttünk levő munkát el tudjuk végezni. Azért is mondom ezt, mert szembe kell néznünk a nehézségekkel, objektív nehézségekkel, amelyek nem függenek egyikünk akaratától sem. Ahogy ugye elhangzott, Engels úr is mondta, ugye, hogy a válságnak nincs vége. Sőt, most éppen azt kockáztatjuk, hogy az elkövetkezendő hetekben újabb problémák generálódjanak, gyakorlatilag a régiek szülessenek újra olyan országokban, amelyek a legakutabb részét a válságnak túlélték, de látjuk például, hogy mi történt Portugáliában, és reménykedjünk abban, hogy nincsenek más tagállamok ilyen helyzetben, nem tudjuk persze ezt előre kizárni. és az a mód, ahogy a portugál válságot kezeljük, ugye másfajta, mint ahogy a görög válság kezelő megoldást kiválasztottuk, vagy az ír válságkezelés. Tulajdonképpen a portugál válságkezelés az annak a munkának is a gyümölcse, amelyet ebben a szakbizottságban mi végeztünk, ugyanis segítettük a parlamentet, a tanácsot abban, hogy, eszk- hogy újabb és más eszközökkel és hatékonyabb módszerrel tudjon szembeszállni a felmerült nehézségekkel Portugáliában. És én ezért is találom nagyon meggyőzőnek ezt a rendszert, illetve ezt a sémát, amit Pervansit felvázolt. Tehát a válságból úgy kellene, hogy kilábaljunk, hogy a gazda, az európai gazdasági és szociális modellt is úgymond újraindítjuk. Hiszen mind a két modell megszenvedte a válságot különbözőképpen. Nagyon fontosnak kell tartanunk a pénzügyi stabilitást, és az ellenőrzési és előzetes ellenőrzési eszközöket, felügyeleti és előzetes ellenőrzési eszközöket. De tudjuk, hogy ez szorosan kapcsolódik még valamihez, ahhoz, hogy a világnak ezen a részén növekedés induljon be, és aztán a növekedés eredményeként a társadalmi kohézió is megerősödjön, mert ha ez nincs meg, akkor a szociális problémák és a pénzügyi stabilitás is egyre messzebb lesz, egyre elérhetetlenebbé válik. Tehát ugye az a célkitűzés, amit mindannyian osztunk, hogy az európai szociális modell maradjon továbbra is jellegzetes identitása ennek a térségnek. De emellett még hosszú távra is kell gondolkodni. Akkor is, hogyha ugye a lezáró munkánkban sok biztos pont is van, vagy sok bizonytalan pont is van. Pervans ugye az egyik prioritást például az európai energetika, energiapolitikában jelölte meg. De most itt is változott a helyzet a Japánban lezajlott események miatt. A nukleáris energiáról kinyílt újra a vita. Aztán a mediterrán válság, Líbiától kezdve az összes többi országon át. Ugye újra kezdődik ezekről a témákról is a vita, tehát hogy a kőolaj és a gáz ellátását hogy oldjuk meg, plusz kapcsolódik ide az ezekkel az országokkal fenntartott kapcsolatunk. Tehát azok az országokkal fenntartott kapcsolatunk, amelyek biztosítják számunkra ezeket a nyersanyagokat. Természetesen az atomenergia felhasználásáról is beindult a vita több országban, ennek a lelassításáról, vagy hogy visszatérjünk-e a hagyományos forrásokhoz, a gázhoz és a kőolajhoz. De hát ugye a kérdés, hogy akkor most ezt hogyan, fog, hogyan fogjuk meghatározni, mik lesznek az árszintek, hogyan alakul majd ki az energiatérkép, milyen kapcsolatok alakulnak ki. Ezeket a dolgokat most nagyon nehéz előre megjósolni. Tehát gyakorlatilag elég sok bizonytalanság van, és így kell előre haladnunk, hogy ezek a dolgok majd az idővel alakulnak, de ettől függetlenül távolra kell tekinteni a távoli jövőbe, és egy versenyképességi modellt kell meghatározni, amely sokkal inkább eltér attól, amelyet a tanácsi vitában javasoltak. Nagyon meggyőzőnek találom ezt, és a célkitűzések kiválasztását is. Mert ezeknek a célkitűzéseknek nem csak a tartalmuk jó, hanem szimbolikus jellegük is van. Például az oktatás tehát ugye attól kezdődően, hogy az iskola és az, a különböző tudásszintek, a különböző tapasztalat, az innováció, a kutatás, ez mind-mind itt van, és ezek szerintem a verseny modelljei kéne, hogy legyenek, a verseny motorja kéne, hogy legyen az oktatás, az innováció, a kutatás. Pervansnak igaza van, amikor azt mondja, hogy mondjuk egy tagállam kormányától azt kérjük, hogy a válság idején fektessen be az oktatásban, nem egy könnyű kérés. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem fontos. A stratégiai, nagy stratégiai változásokat, lépéseket akkor kell meglépni, amikor kevés az erőforrás, válsághelyzet van, nehéz. Akkor kell választani, dönteni. Tőlünk azt kérték, hogy járuljunk hozzá ehhez a munkához a tagállamok mellett mindannyian elmondtuk a vitában a nemzeti parlamentek képviselőivel, hogy nagyon fontos, nagyon fontosak ezek a választások. Ezek az európai kultúrára jellemzőek, a politikai, azon túl, hogy a politikai családokra jellemzőek, de, de ezek megjelennek a végső anyagban. Thank you, Mr. Chairman. Let me start by... Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm az előadó munkáját, mert nagyon jó munkát végzett. Én akkor is megköszönöm ezt, hogyha nem tartozunk ugyanabba a politikai családba. Sokszor nem értünk egyet, de most azt kell mondjam, kiváló munkát végzett. Nem volt könnyű ez a munka, és megpróbál. És ugye mi még nehezítettük is ezt a munkát. Hát erről szól ez a parlamenti tevékenység. Hadd szóljak néhány szót Görögországról. Nagyon érdekes volt, de egy kicsi csalódást is okozott nekem. Ugyanis, ha az állampolgárok, ha az emberek nem akarnak megváltozni, akkor ezt mi nem tehetjük meg helyettük, Brüsszelből ezt nem lehet levezényelni, de még Berlinből sem. És ezért mondom én, hogy ez egy kicsit hát nekem csalódást okozott. És persze nem kell itt prédikálni senkinek, de ha olyan Európát akarunk, amely képes arra, hogy együttesen lépjen fel, akkor nekünk, politikusoknak itt az Európai Parlamentben, illetve a többi tagállam parlamentjében nagyon felelősen kellene eljárnunk. és láthatunk olyan tendenciákat, hogy egyelőre ez nem történik meg minden tagállamban, és ez aggasztó, illetve riasztó. Legalábbis nekem. Azt hiszem én vagyok a, az egyetlen koordinátor, aki az eurozónán kívülről érkezik, talán Case Finburn még ugye ő nem akar, ők nem akarnak az eurozónában lenni, én viszont azt szeretném, hogy az én hazám az bent legyen az eurozónában. És talán a ezért az én megjegyzéseim egy kicsit furcsán hangozhatnak önöknek. De mondjuk persze a végén én azt mondom, hogy eljutunk mindig a végkövetkeztetéshez, de akkor is el kell mondanom azt, ugye, hogy egyetértettünk abban, hogy több Európát akarunk. Ez ugye egy közös megközelítés, amit minnyáján osztunk ebben a házban. És ez az anyag ebben nagyon pontos, de Szerintem Európában az az egyik probléma, és egyébként a politikai karrierem elején egy kollégámtól azt hallottam, hogy ugye a vezetőknek vezető szerepet kell vállalni, kifejezni a jövőképüket, a víziójukat, és nem kell olyan nagyon előre rohanni, hogy a választók ne tudják követni a vizionárius lángelméket. Szerintem ez a probléma itt tehát ebben a házban, hogy lehet, hogy túl messzire megyünk. Gondoljunk a tavalyi költségvetési vitára, ugye minden egyes parlamentben, az összes kollégánk szerte Európában megszigorító intézkedéseket fogadott el, de ez a parlament nem. Ez a parlament kibővítette a költségvetését. Ez vajon bölcs döntés volt? Milyen jelet küldtünk ezzel? Hát jó szándékú volt ez a lépés, de szerintem katasztrofális az eredménye és ez az euroszkepticizmust erősíti. Ezzel tisztában kell lennünk mindenképpen. Nem vagyunk annyira közel az állampolgárainkhoz, mint amennyire szeretnénk. Vannak kollégák a fővárosokban, akik sokkal közelebb vannak az állampolgárokhoz, mint mi. És néha lenne néhány megjegyzésem erről a szövetségi megközelítésről. Ugye mindenki mondhatja azt, hogy az összes bekezdést nagyon észszerűen rakták össze, benne van a jó szándék, de hogyha ezt az egészet összerakjuk, akkor meg tudja mondani valaki, hogy mondjuk egy szövetségi állam, illetve az Európai Unió között hol lenne a határvonal? Ez már szinte egy államszövetség? Milyen üzenetet közvetít ez az anyag? Ezzel kéne előállnunk ma? Hát én nem vagyok ebben annyira biztos. Az eurókötvények, ezzel kapcsolatban is született egy megállapodás, ugye, ha jól emlékszem, decemberben szerintem ahhoz kellene ragaszkodni. Tehát ehhez kellene tartani magunkat, legalábbis a, a frakciómnak a megfogalmazása volt egy kis problémája. Aztán a fiskális harmonizáció, ezt is meg kellene fogalmazni részletesebben, hogy ez mit is jelent. Ugyanez a CCTB nagyon jó, de vannak olyan országok, amelyeknek azért még vannak kétségeik. Az európai kincstár és az ügynökségek itt sem vagyok biztos abban, hogy ilyen ezt az üzenetet kell közvetítenünk, ami itt megfogalmazódik. A pénzügyi felügyeletről szóló részsel nincsen gondunk, aztán adózás, Hát itt is van egy-két megfogalmazásbeli kérdés, amivel gondunk van, de szerintem kompromisszumos megoldást tudunk erre találni. A 2020-as stratégia Szerintem elnök úr nagyon sokszor elmondta, hogy Monti úrból kéne több. Aztán a globális egyenlőtlenségek, egyensúlyhiányok, igen. Ezzel egyetértünk, a 2020-as stratégiát kellene erre jobban állítani, és erről beszéltünk múlt héten, vagy talán még azelőtt. Engem érdekelne, hogy mit gondolnak, tehát hogy mi a konkrét javaslat. Erről többet szeretnék tudni. Tehát a gazdasági biztonsági tanácssal kapcsolatban. Én nem tudom, hogy ez egy, ez egy kifejezés, de ez pontosan mit akar. Ezt ugye az ENSZ rendszerében használják. Nem tudom, hogy itt mit akar. És van még egy-két bekezdés, ahol nem vagyok annyira elégedett, de hát ezeket nem fogom most itt emlegetni, mert túl rövid az idő. De még az oktatás. Ha jól látom, akkor ez a 47-es bekezdés, és nem rossz a gondolat, de ezzel kapcsolatban tudnának részletekben is részletekbe is menni? Ugye több országban az Európai Unióban, ahol komoly gondok vannak az oktatási rendszerrel, az oktatás minőségével. De vannak más tagállamok, Finnország például, amely kiváló eredményeket ér el, ezt a PISA felmérések is mutatják, ahol nagyon jól működik az oktatási rendszer. És nem hiszem, hogy most azt kéne itt, ö, olyan érzéseket kellene itt keltenünk másokban, hogy mi a nemzeti felelősséget vállaljuk magunkra mert ennek nem így kéne lenni, nagyon fontos az, hogy a helyi, a regionális és a nemzeti hatóságok foglalkoznak az oktatási rendszerrel, az övéké a felelősség ennek a minőségével kapcsolatban. Természetesen értékelhetjük a helyzetet európai szinten, ezzel egyetértek, de talán itt el tudnám mondani, hogy mit is gondolt konkrétan ez alatt, hogy mit értett konkrétan ez alatt az előadó, tehát a 47-essel kapcsolatban, 47-es bekezdéssel kapcsolatban és akkor a végén az Euro Plus paktumról hadd szóljak néhány szót. Szerintem ez egy időzített bomba. Engem nem igazán az mérgesített fel, az a mód, ahogy ezt elfogadták, hanem inkább a tartalma az rendben van, hogy erről beszélni kell, az állampolgárokat is nyilván a tartalom érdekli jobban, az eljárásokat nem találják annyira fontosnak, és akkor még a közösségi módszerrel is egyetértek, tehát az el tudom fogadni, de szerintem a probléma most az inkább az, hogy van négy ország, amely kívül maradt, ugye a britek, akik soha nem fognak csatlakozni, Magyarország, és még más országok, illetve az én hazám. Mi ugye kívül maradtunk, kint kimaradtunk ebből, és ennek szörnyű következményei lesznek arra, hogy Európa működik. Ez, ez még csak a első lépés. Mi lesz a következő lépés? A sajtót olvasva, ahogy ezt most a hétvégén megtettem, hogy a brit lapokat olvastam, ezek mind üdvözölték ezt a döntést, ezt a megállapodást, hogy fantasztikus, itt az első lépés, elhagyhatjuk az EU-nót, az Uniót, talán csatlakozhatunk máshová. Úgyhogy én valóban azt hiszem, hogy itt jobban ki kellene hangsúlyozni ebben a jelentésben. Tehát azt el kellene mondani, hogy ez a fajta paktum, ez megakadályozhatja az EU működését, alááshatja az EU működését, legalábbis úgy, ahogy az az utóbbi 30-40 évben működött. Én olyan országból jöttem, ahol az ellenzék mondjuk nem támogatta volna, hogy a kormány igent mondjon pénteken egy ilyen paktumra. Ez a demokrácia, és nagyon rossz, hogy ilyen események megtörténhetnek, mert így megoszthatjuk Európát egy még jobban. Európa már eléggé megosztott így is, megpróbáljuk a megpróbáljuk a helyzetet javítani, de hát ez aztán még több problémát okoz, ez a paktum. Tehát előadóasszony, azt hiszem egyet, ért, egyet fogunk érteni a végén, de legalább a véleményemet szerettem volna elmondani. Köszönöm. Csatlakozom Ole Schmidt bevezető megjegyzéséhez, ami pervans munkáját illeti Osztjuk ennek a jövőképnek nagy részét, és körülbelül 10 pontot szeretnék kiemelni. Itt vagy nem értünk egyet, vagy kérdéseink vannak. Nem általános képet adnék a világ helyzetéről, hanem rámutatnék néhány specifikus kérdésre a jelentésen belül. Ami a bevezető megjegyzéseket illeti, a preambulum bekezdéseket attól le, hogyan is látjuk a világot, néhány kulcselem hiányzik, pedig ezekben megállapodhatunk itt ma, mert azután ez táplálja a jelentés többi részét. Az egyik dolog, ami hiányzik, az, az ami Japánban történt. Többen erre utaltak, ez az energiapolitikával kapcsolatos, és emellett ez elég súlyos ahhoz, és elég nagy törést okoz ahhoz, hogy ennek makroökonomiai következményei legyenek, és éppen ezért ezt a preambulum bekezdések közé be kell venni. Második elem az infláció. Amióta a jelentés első verziója megjelent, nem is tudom, hogy nevezem, azóta új gazdasági jelenségek voltak, például az infláció, beszélünk erről sokat a bankárokról, az EK-ban és eh, az USA-ban. Szerintem ezt eh, itt meg kellene említeni, mert ennek az európai politikára hatása lesz. Harmadik hiányzó elem, többen említették már Görögországot. A pénzügyi válság politikai, majd szociális válsággá vált, de most végül is politikai válsággá erősödik, ezt többen elmondtuk. Egy igazi problémával állunk szemben, mégpedig azzal, hogy bizonyos politikákat el lehet-e fogadni, és bizonyos politikák valóban megállják-e a helyüket olyan politikák, amelyeket különböző nemzetek fogadnak el. És itt problémák adódnak azzal, hogy a kormányok képesek-e ezeket a politikákat véghez vinni. Ezt a politikai válságot kellene még kiemelni a jelentésben. Negyedik elem, ami hiányzik szerintem, az az, hogy a strukturális okok Egyébként erről Pervans már szólt, de szerintem ez nincs benne a jelentésben. A strukturális okokra nem sikerült megoldást találni. Strukturális problémák, makroökonomiai problémák, a bank adódosságok, amelyek, ad, amelyek állami adósságá váltak, aztán az államok nem tudják, hogy hogyan oldják ezeket meg. Tehát egyik problémát sem sikerült megoldani. Az eredeti mandátumunk tehát még mindig releváns. Az utolsó pont pedig a populisták, a szélsőjobb erősödése, ez megdöbbentő Franciaországban, de Finnországban is nem sokára választások lesznek, úgyhogy az Euró Plus paktum elfogadását ez veszélyezteti. A politikai válság felveti a kérdést, hogy van-e valóban európai kormányzás, és közben ott van a populisták előre törése. Ezt bele kellene venni a jelentésbe. Ami a többi részt illeti négyes, ötös bekezdés. Szerintem hangsúlyt kell helyezni, módosítás segítene egy átszövegezést, vagy a tartalom, milyen szimmetrikus erőfeszítéseket kellene tenni. Az eurozónán belül egyesek kereskedelmi deficitje másik, old, deficitje másik oldalon többletet vált ki, és ez fordítva is így van. És hogyha európaiként akarunk érvelni, és nem pedig portugálként, görögként, hollandként, akkor ezt a kettősséget tükrözni kell, hiszen ez ugyanazon érem két oldala, és európaiként meg kell nézni, hogy mi a mi hozzáadott értékünk európaiaként. Ötös bekezdés, az EU hozzáadott értéke, és az a képesség, hogy az európai népesség el tudja fogadni a megszigorítás politikáját, a költségvetési konszolidációt, vagyis, hogyha a költségvetési deficitet csökkenteni akarjuk, bizonyos költséget le, akarjuk, le akarunk faragni, de ugyanakkor ugyanolyan politikai prioritások mellett képessé akarjuk-e tenni az államokat arra, hogy legyen mozgásterük bizonyos jövedelmek vagy bevételek megszerzésére, amit ma nem tehetnek meg ott vannak a fiskális kérdések, azután a kiadások, hogyha csak a kiadásokra nézünk, és a fiskális be, bevételekre nem, akkor hogy lesz hozzáadott érték? Az ötös bekezdésbe én ezt belevenném. Ez egy strukturális kérdés. Egyetértünk-e azzal, hogy kompromisszumra jussunk e téren? A másik az európai kincstár, az a véleményem, mint Ole Schmidtnek, milyen funkciója lenne ennek, és milyen kapcsolata a többi már meglévő európai intézményen, például a központi bankkal. Negyedik fejezet, a versenyképesség és a fenntarthatóság. Szerintem egyet tudunk érteni abban, hogy a holnap gazdaságában az EU versenyképessége nagy részt attól függ, hogy képes-e fenntartható gazdasági modell előállni, ne függjön annyira a gáz és olaj importtól, lesz-e zöld energia, megújuló energiaforrások, részvétel a világgazdaságban. Ez nem azt jelenti, hogy vagy fenntartható Európa vagy versenyképes. Ez nem ellentét, hanem a kettőnek együtt kell haladnia. A versenyképesség a fenntarthatóság feltétele. Nem arról van szó, hogy két út van, amelyet nem sikerül egyesíteni. 35-ös bekezdés. Kérdésem van, az energiapolitika és a belső piac között mi a kapcsolat? Van itt egy bekezdés, ami két realitásról, két politikáról szól, és majdnem a végére értem. 57-es bekezdés. Ule is föltette ezt a kérdést. Ma nehezen tudunk felhívást intézni az európai integráció érdekében, anélkül, hogy figyelembe vennénk az EU demokratikus működését. Szerintem ma nincs meg az, az akarat, hogy valóban a politikai integrációt megvalósítsák, gazdasági integrációt, mégpedig úgy, hogy az európai intézmények felelősségvállalását nevessék fel. Úgyhogy itt az integráció csak akkor lesz erősebb, hogyha másképpen működnek a meglévő európai intézmények. Ezt ki kellene emelni. Köszönöm szépen, Nikolaus, utolsó koordinátor. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt jelentéskészítő asszony. Másfél éve veszek részt a szakbizottság munkájában és, munkájában, és elmondhatom, hogy én megértem, milyen nehézségei voltak a jelentés készítőnek. Nagyon nehéz ezt az egész folyamatot egy végső szöveggel lezárni. Először is volt egy idéglenes jelentés, ennek során már számos kérdést megválaszoltak, de másképp, mint ahogy szerettük volna, és eh, a jelenlegi erőviszonyok miatt vannak bizonyos politikai klisék, vannak bizonyos dolgok, amelyeket értelmeznünk kell, és olyan szövegre van szükség, amely a gyakorlatban egy olyan szöveg lesz, amely nem biztos, hogy megfelel a valóságnak. Tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, szeretnék egy javaslatot tenni, amely lehet, hogy szimbolikus jelentőségű. A jelentés illetve mások is elmondták, hogy a válság még nem ért véget. Ennek az egyik fő okát még nem küzdöttük le. És ezért azt javaslom, hogy beszéljünk arról, hogy a szabizottsági munkánkat hosszabbítsuk meg. Nem viccként mondom ezt, hanem szerintem meg kellene hosszabbítani a munkánkat egy évvel, annak érdekében, hogy ne, arra, ne azt a fajta üzenetet közvetítsük, hogy vége a válságnak. Tehát eh, amíg a válság tart, addig kell munkálkodnunk, tehát igazából egyfajta állandó bizottsággá válhatnánk így, sajnos ez az előrejelzésem. De azért reménykedhetünk abban, hiszen mindig a remény hal meg utoljára. Tehát reménykedhetünk abban, hogy bizonyos javaslatainkat, néhány részletes javaslatainkat majd egyszer elfogadják. Az egyik egy-két javaslatunkat talán részletében alkalmazni is fogják. Ez lenne az első megjegyzés, a második. A második megjegyzés, vagy másik javaslathoz kötődik. A az elnök úr, a kollégák is elmondták már, hogy milyen benyomásaik voltak a görögországi látogatás során. Schmidt kollega azt mondta, hogy csalódott, mert a görögök nem akarnak semmit sem változtatni. De hogyha megnézzük azt a kritériumot, hogy egy ország és az állampolgárok még nem rendelkeznek az, euró, az euróval, és hogy például Svédország nem is akar csatlakozni az euróövezethez, akkor le kell vonnunk azt a következtetést, hogy a svédek sem akarnak semmit sem változtatni. Az elnök úr azt is elmondta, hogy eh, egy politikai vita van Görögországgal, ez így is van. El lehet mondani azt, hogy a politika az, amiről szó van. Ezt láthatjuk egyébként Portugáliában is. Egyfajta politikai döntésről van szó. Ez nem feltétlenül gazdasági szükségszerűség, ami most történik, tehát ezt nem lehet nemzeti politikaként tekinteni mindezt, a szövegben értékelhetnénk esetleg a politikát is, azt a fajta politikát, amit az Európai Unió folytat azért, hogy kikerüljünk a válságból. Meg kell próbálnunk kitalálni azt, hogy a görögök akarnak-e változni, vagy hogy Svédországnak van-e jog ahhoz, hogy kimaradjon az euróból. Már többször elhangzott az, hogy bizonyos fajta a szükség lehet az Európai Unió országaiban, azt illetően, hogy elfogadják-e az Európaktumot, vagy sem. Van még egy dolog, ami benne van a szövegben, hogyha úgy gondoljuk, hogy az Európaktummal amely lefedi azt a csomagot, amelyről itt a parlamentben is beszéltünk, a gazdasági irányítás kapcsán, hogyha azt látjuk, hogy ezzel erősíteni lehetne a gazdasági uniót Európában, akkor lehet, hogy egy olyan Európa jönne létre, amely konzervatívabb, kevésbé demokratikus és antiszociális. Tehát lehet, hogy lenne egy közös politikánk, azonban másfajta jellemzőkkel. Tehát ezt mindenképpen demokratikusan kell legitimé tenni. Referendumokat javasolhatunk, hogy megtudjuk azt, hogy az országok, az állampolgárok elfogadják-e az Európaktumot, mert szerintem ez nagyon is lényeges. Néhány résztes megjegyzést hadd mondjak még. Elolvastam a szöveget, és ennek kapcsán szeretnék mondani pár szót. A kezdetén, a B preambulum bekezdésben úgy vélem, hogy nem igazán tükrözzük itt ebben a pontban azt, ami az arab világban történik. Ez egyfajta félreértés van, mert gyakran ezt összekötik az európai gazdasági kapcsolatokkal. Úgy gondolom, hogy az arab forradalmak szociális jellegűek, ami itt áll a szövegben, az egy kicsit korlátozó. Az, hogy csak a kereskedelemről beszélünk, és csak a gazdaságról, ez nem igazán oka az arab forradalmaknak. Ami az adósságot illeti, erre már utaltam. úgy vélem, hogy a minőségi okait is meg kell néznünk az eladósodásnak, főként ott, ahol azokban az országokban, ahol nagyon az eladósodás mértéke. Itt különbözőségek vannak, van, ahol az államadóság nagyon magas, van, ahol pedig a háztartások adósodottsága nagyon magas. De meg kell vizsgálni azt, hogy mi a különbség oka. Vannak olyan országokkal az eladósodottság mértéke sokkal magasabb, mint más országoknál, tehát meg kell ezt vizsgálni. Államadóság, magánadóság, hogyan hatnak ezek, meg kell vizsgálni ezeket, mert ebből sok mindent levezet, levezethetünk. Én egyetetek a stabilitási mechanizmus bevezetésével, de nem értek egyet azzal az eljárással, amit alkalmazni szeretnének, ezzel az egyszerűsített eljárással, mert ez az áttekintés a bizottságnak ad illetékességet, és ez azt jelenti, hogy lesz egy szerződésmódosítás egyszerűsített eljárással. Úgy vélem, hogy a 48-as cikkről van itt szó, tehát ha így folytatjuk ezt, hogy le van itt írva, akkor a bizottság fog illetékességet kapni ebben a körben. Az egyszerűsített és a normál eljárás között az a különbség, hogy bizonyos kompetenciákat átadnak. A másik téma, ami a élelmiszerbiztonsághoz kötődik, itt beszélnek arról, hogy a bizottság második mandátumával igazából már egyengetik az utat a GMO-k irányába. Ez is az élelmiszerbiztonsághoz tartozik, és ez kihat majd az agrárbevételekre is, de szükség van a kap reformjára is. Romas kota miért? δεν το μπορώ <laughs> να το πω έτσι. Όπου έχει πάει... Szóval még az úgynevezett, illetve nagyon is híres, hírhet eh, nemzetközi valuta alapról is. Beszéltek az IMF elnökéről, és eh, ebben a keretben kell megadni a politikánkat. Nem szeretném azonban önöket ö, untatni a nézeteimmel, úgyhogy rá is térek a versenyképességre. Erről már nagyon sokszor beszéltünk, ugyanígy beszéltünk a 2020-as stratégiáról is. Szerintem ez egy sziszifuszi munka, és itt nagyon sokat beszélünk a költségvetésekről, és, és igazából sokra ez nem vezet. Utolsó pontként szeretném megemlíteni, azt a fajta logikát, amit itt alkalmaznak, szerintem ez nem fog ahhoz, hogy magasabb lesz a minőség, az innováció a kutatásfejlesztés kapcsán. Ezzel le is zárom a hozzászólásomat, és eh, úgy vélem, hogy eh, a, szöveg még nem igazán teljes, és ezért néhány módosítót fogunk nyújtani. Azonban annak is értelme, hogy túlságosan sok módosítót nyújtsunk be, mert a akkor azt teljesen el fogja árasztani a jelentés készítőt, de csak azt szeretnék, hogyha nem értenék bennünket félre. Az kérdez Fadison Szirpa. Nem tudom ki ez. Hát csinál. Köszönöm szépen. Szeretném eh, megköszönni a jelentés készítőnek a nagyon szorgalmas munkáját. Úgy vélem, hogy nagyon kiegyensúlyozott a megközelítés, különböző elemeket alkalmazott azt illetően, hogy mire van szükségünk. Én bizakodok abban, hogy a módosítók, amelyeket be fognak esetlegesen nyújtani, azoknak a minősége és mennyisége az megfelelő lesz, és ezekkel majd gyorsan lehet, könnyen lehet bánni, és könnyen illeszteni majd a jelentés struktúrájába. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, csak néhány kérdést emelnék ki, amelyek nagyon közel állnak azokhoz a pontokhoz, amelyek fontosak számunkra. Akkor, amikor erről a nagy kérdésről van szó, amelyet már az első körben is megmutattunk, az adósság ellenőrzése, a szociális felelősségvállalás, növekedés, úgy vélem, hogy itt eléggé kiegyensúlyozott a véleményünk ezen kérdéskörben. nem tudom, hogy ezt ki kellene jobban emelnünk, vagy sem. Ezek eléggé kényes témák politikai szempontból a frakciókban. Nagyon fontos az, hogy kompatibilitás legyen az EU, illetve a nemzeti költségvetés között is. Szükség van a társadalmi felelősségvállalásra és a társadalmi bevonásra, és szükség van a növekedésre is, és nem lehet növelni a költségvetésünket. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy csökkenteni kell a támogatásokat. És hogy most akarunk-e beszélni a szektorális politikáról, a kapreformjáról, a kohéziós politikáról, ezek is kérdések, és meg kell vizsgálni azt, hogy ezeket valóban meg kell nyitnunk, úgy vélem, hogy azt kell mondjunk, mondjuk, hogy a három dolgot egyszerre kell elvégeznünk. A szociális felelősségvállalást be kell e, ruházni a jövőbe, de nem lehet e, növelni a költségvetést, pontosan ellenkezőleg csökkenteni kell azt, hiszen már így is el vagyunk adósodva. Tehát ez egy olyan kérdés, ami nagyon nehéz. Örülök annak, hogy a tudatos alapú társadalmat, az oktatás is megemlítik, mert ezek nagyon fontos ö, sarokkövek. Látom, hogy különböző a megközelítés nemzeti, illetve közösségi szinten. de én összességében ezt el tudom fogadni. Amikor a növekedésről van szó, akkor nagyon jó a szöveg, a kompatibilitás eh, az EU, illetve a nemzeti költségvetések között ismételten felmerül itt, a kkv innováció, kutatásfejlesztés, ezek mind megjelennek. Amit viszont hiányolok az az, hogy eh, hogyan lehetne magántőkét bevonni a kutatásfejlesztésbe. Ez a 36-os pont. Én ennek kapcsán sokkal többet szerettem volna hallani az erőforrás hatékonyságról. Remélem, hogy a bizottság és a tanács is így fogja ezt gondolni, mert nem lehet végső választ adni a növekedési kérdésekre akkor, hogyha nem látjuk azt, hogy ezek nagymértékben kötődnek az erőforrások, az erőforrások ö, hiányához. Ezek, ezek kötődnek a növekvő élelmiszer árakhoz és vagy a az, ö, nyersanyag árakhoz. Tehát a nyersanyag hatós, hatékonyság, és bele, beleértjük a nyersanyagokat, az élelmiszert, a, a földet, a biodiverzitás, mindent, ezek nagyon fontosak. Remélem, hogy ezt is be tudjuk majd valóban illeszteni. Örülök annak, hogy megszületett az az üzenet is, hogy ha a pénzügyi rendeletről van szó, illetve az európai földgyűlöletről van szó, akkor ez csak az első lépés, és szükség van a második lépésre is majd. Vannak kisebb megjegyzéseim is a globális megközelítésről. Úgy vélem, hogy a globális megközelítés összességében az nagyon jó. Csak hozzátenném azt, hogy van az EU-nak egy nagyobb ambíciója is, mégpedig az, hogy részt vegyen ezekben a nagy globális változásokban. Itt csak azt mondanám, hogy a G20 szerepére és koncentrálni kell, illetve a gazdasági biztonsági tanácsra vonatkozna. Ezen kívül még van két kérdés, amely szerintem nagyon is fontos a politikai üzenet szempontjából. És ezt szeretném itt látni a szövegben. Ez pedig az egyik ezek közül a közösségi módszer. Több helyen megelmítik ezt, hogy több eura van szükség, és hogy jó egyensúlyra van szükség a tagállamok, illetve a közösség között. De lehet, hogy egy kicsit tovább is lehetne menni, és elmondhatnánk azt, hogy ez mit jelent a gazdasági politika szempontjából. Tehát mit jelent az, hogyha a gazdasági politikát a tagállamok között koordinálják, mit jelent ez? Szerintem ezt meg lehetne vizsgálni. És ez már átvezet arra engem, hogy beszéljünk arról, hogy van-e politikai krízis, vagy nem. Hát ez egy nagyon kemény dió, és nekem nincs is igazából válaszom erre, de ez olyan, mint a cmi és Sőt, CMI hármasikrak. Kutatás... Catastrophic results. Demokrácia és jólét ezek, ez a három pont. Nem lehet diktálni az embereknek a változást, hogyha az emberek nem akarják azt. De hogyha az emberek úgy gondolják, hogy ők nem értenek ehhez egyet, és ez volt, és ez az oka a populizmusnak szerintem, mert sokan úgy gondolják, hogy a gazdasági egyensúlytalanság növekedése, számos más kérdés, a gazdasági összeomlás, ők úgy gondolják, hogy a politika nem szolgált válaszsal, nem védte meg az állampolgárokat. Túl sok erőt kapott a globális gazdaság, és én nem azt mondom, hogy ez igaz lenne, de van egyfajta részigazság ebben. Az oktatás az nem csak a versenyképességnek a kérdése, meg kell érteni a teljes folyamatot. Nem szabad elhamarkodni a döntéseket, a politikai döntéshozóknak, mert különben szem előtt tévesztik az állampolgárokat, és Európában ez történt. Úgy vélem, hogy nagyon sok problémánk van. Lehet, hogy csak azért beszélek erről, mert Finnországban választások vannak éppen most tehát az a helyzet, hogy a politikusok megpróbálnak az emberek elé futni, és azt mondani, hogy én vagyok a vezetőd, Hogyha például valakinek vakbégyődása van, elmegy az orvoshoz, és hogyha a páciens csak fájdalomcsillapítót akar, mert utalja, utálja a műtéteket, akkor mit mondan egy jó orvos erre? Egyetért ezzel? Mert különben, hogyha nem ért egyet, akkor majd a, átmegy a páciens egy másik orvoshoz, és rosszabbul lesz, vagy inkább megpróbálja meggyőzni a pácienst, és elmagyarázni neki, hogy miért van szüksége erre a műtétre. És ez a dilemmám nekem is, Hogyan magyarázzuk el azt, hogy miért jobb a több közösségi módszer, és miért nem szabad félni a több Európától, és ezért nem mondanám azt, hogy ez egy politikai válság, de facto én azt mondanám, hogy ez egy kihívás a demokrácia számára. Hogyan fogjuk ezt megoldani? Mert az emberek nem buták, de hát hogyan nem tudjuk megérteni egymást? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés is ide tartozik. Von Anna Finin zur nächsten, Lisa Reconcari. Lisa Reconcari a következő. Jó, kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy dolog, hogy még mindig van alkalmunk megbeszélni, mégpedig részletesen ezt a kérdést, mert ez majd segít bennünket akkor, amikor világosabb üzeneteket kívánunk majd hazaküldeni hazavinni a jelentésről, és tömören elmondani, hogy miről is van szó. Nagyon sok válság van, adósság, versenyképesség, krájz, válság, és szerintem ezeket valahogy meg lehet oldani, de ahogy kollégám mondta, a legkritikusabb dolog a demokrácia válsága. És én ezt Portugália esetében tapasztaltam. Barozó úr is portugál, és neki nem sikerült meggyőzni a saját országát, saját pártját arról, hogy a jelentős gazdaságpolitikának értelme van. Hát akkor ki tudja ennek a népnek ezt az üzenetet átadni. Tudom, hogy ő nem nemzeti képviseletében vagy minőségében van itt, de biztos vagyok meg róla, hogy a portugál válságot jobban meg lehetett volna oldani. Amikor arra gondolunk, ami eddig történt, például az Euroclass gondolat, az Euro Plus gondolat, hány nemzeti parlament tárgyalta ezt meg, egy vagy kettőt, talán meg is tudnám őket nevezni, de most nem akarok neveket mondani. Vannak lehetséges megoldások, pedig ez egyszerű dolog, nem olyan bonyolult, ahogy az emberek sokszor gondolják. A valós, az adósságválság politikai válsággá fajult, és ez aggaszt engem a legjobban, mert nagyon nehéz ezt megoldani. Azután Ole Smith kérdése, milyen üzenetet akarunk közvetíteni? Föderalista üzenetet, vagy másfajtát? Nem lehetnénk inkább gyakorlatiasak, pragmatikusak? Most, hogy az EU-ban annyi mindent koordináltunk sikeresen, most a koordinálásról a kormányzásra váltunk át. És a bankok felügyelete lehetetlenné vált, éppen ezért, mert nemzetközi váltak a bankok, most már nincsenek finn bankok, vagy svéd bankok, és mivel a bankok nemzetközivé váltak, meg európaivá, éppen ezért európai felügyeletet kell végrehajtanunk. Úgyhogy ez egy igen pragmatikus üzenet, amit közvetíthetünk. Úgy gondolom, hogy ezt az üzenetet még a görög elvtársaink is megérthetik. A populistákkal ellentétben a többség itt azt gondolja, hogy Európa megoldás, és nem probléma. Különböző szinteken kell ezt végrehajtani. Úgy gondolom, hogy jó ez az összefoglaló, ez a jelentés, de egy kicsit több spiritus kellene bele. Itt például az oktatásra vonatkozó pontra utalnék. Meglehetősen szűk értelemben szól a jelentés az oktatásról. Versenyképesség, növekedés, képességek, a képzés utatás céljai, de az értékek és az erények hiányoznak itt. Tudjuk, hogy mi nem tanultunk eleget a válságból, pedig olvassuk a sajtót mindannyian, és még mindig nagyon sok jutalmat kapnak a bankárok, egyre magasabbakat és a jövőbeli befektetések is kérdésesek. A civilizált megközelítés, kultúrát megközelítés az oktatásban, ez fontos, és új megközelítés kell, mert nem csak több teljesítményről és produktivitásról kell beszélni, hanem több erényről is, érdemről is. Ezt is bele kellene venni a szövegbe. Egy másfajta gondolkodás kell, ami az európai gondolkodókat arra buzdíthatná, hogy részt vegyenek ebben a gazdasági vitában, mert mindez idáig ez hiányzott. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót Pevansnak. Ezelőtt szeretné néhány pontot kiemelni saját részemről És Egyetértek mindazok, akik azt mondták, hogy a válság még nem ért véget, a válság állandóan változik jellegét illetően, és eh, úgy tűnik, hogy az egész rendszerünk, a szociális gazdasági eh, rendszerünk és eh, veszélybe kerül, ezt kritikusan szemlélik az állampolgárok. Most olyan intézkedés született, amelyek józannak tűnnek, gyakorlatiasnak tűnnek, szükségesnek tűnnek, azonban nem elegendőek, nem elegendőek, mert a viselkedés nem változott meg, tehát a gondolkodásmód, a, a viselkedésünk nem változott meg. Tehát azok a tényezők, amelyek kiváltották a válságot, azok alapvetően nem változtak meg, és ezért továbbra is nagyon szkeptikusnak kell lennünk a különböző javaslatokat illetően azokat is meg kell kérdőjeleznünk, amelyeket már végrehajtunk, meg kell nézni, hogy ezek valóban célba érnek-e. Mert hogyha nem változik meg az alapvető gondolkodásmód, a viselkedésmód, akkor nem igazán fogjuk elérni egyetlen intézkedéssel sem azt, amit szeretnék. Én ezt tettem a legnagyobb veszélynek. Ezen kívül nagyon nagy az euroszkepticizmus, nem az euró, mint valutával kapcsolatban, hanem összességében az egész európai elgondolással kapcsolatban nagy a szkepticizmus hogyha Európát hoztában szeretnénk sikeressé tenni, akkor ezt a fajta kételyt le kell építenünk. Ezért, hogyha azt mondjuk, hogy több Európára van szükség, akkor úgy gondolom, hogy ezzel egyetértettünk ebben a körben, de ehhez azt kell tennünk, hogy elmondjuk az állampolgároknak azt, hogy mit kapnak e- ez, ettől a, a ők. Tehát úgy gondolom, hogy van vissza is kell adnunk az állampolgároknak, tehát meg kell mondanunk azt, hogy milyen területeket nem kell európai szinten irányítani, ezeket visszaadjuk a nemzeti vagy regionális szintnek. Ezt én hiányolom ebben a szövegben. Abban is egyetértünk, hogy az európai integrációt szeretnénk elmélyíteni, másrészt viszont azt látjuk, hogy a demokratikus elv mindenképpen meg kell, hogy jelenjen helyi szinten is. Tehát a döntések helyi szinten, illetve az európai integráció elmélyítése, ez a kettősség, ezt a, az ellentétet, ezt a kettősséget kell majd valahogy kiegyenlíteni. Ezen kívül az euró nem csak egy egyszerű valuta projekt volt, egy egységes pénz nem, hanem egy politikai projekt is és hogyha egy politikai projektről van szó, akkor azt is ki kell fejeznünk, hogy aki nem szeretne ebben részt venni, az igazából hosszú távon öm, háttérbe szorítja magát. Úgy vélem, hogy az EU-nak egy tagállama, amely hosszú távon nem kész arra, hogy ehhez az euró nevű politikai projekthez csatlakozzon, az háttérbe szorítja magát, az akár lehetne az Európai Gazdasági Térség tagja is, vagy egy társult tag is, de már nem lesz igazából tagja az Európai Uniónak. Én ezt egyetemen elmondanám a briteknek is. A kérdés az az, hogy van-e bátorságunk ahhoz, hogy ilyet mondjunk itt ebben a szabizottságban. Jelenleg azt látjuk, és most nem Svédországról beszélek, mert tudom, hogy a svédek eh, igazából csatlakoznának, igazából a britek kivételével mindenki szeretne az euróhoz eh, csatlakozni, Dániában pedig attól függ a helyzet, hogy mi történik Svédországban. Tehát azt a helyzetet láthatjuk jelenleg, hogy döntéseket kell hoznunk európai szinten, úgy, hogy hozzájárulásra van szükség olyan tagállamok részéről, akik megtagadják az euró projektet, és ez nem igazán jogos, mert így ők ne igazából egy eszköz van a kezükben ahhoz, hogy túlságosan nagy befolyást gyakoroljanak. Ezt szerettem volna elmondani. Tehát ennyi lett volna az én véleményem, és most per van semmit mindig az utolsó szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindenkinek válaszolni. Részletesen megteszem, de ezelőtt három bevezető megjegyzést tennék. Az elsőről már szóltam a bevezetésemben, sok hozzászólásban elhangzott ez. A válság mélysége és az ezzel kapcsolatos kételyek, és az, hogy mennyire mélyre ható választ kell adni a válságra. Sajnos napról napra tagadják azt, hogy milyen mérehajtó választ, választ kellene adni. Örülök, hogy jó körülmények között folyik ez a vita, és hogy meghosszabbították a mandátumunkat, de hogy meg kellene eh, a krízbizottság mandátumát foly, hosszabbítani? Én azt mondom, hogy ezt most ne döntsük el, attól függ, hogy egy külön bizottság mennyire tud eh, lépni. Ezt már tapasztaltuk, hogy eh, a második mandátum során a bizottságunkban nem mindig volt ott mindegyik frakció, de a javaslatokról már mindannyian jól tudjuk, hogy a válság új fejleményei a megoldásokat nem kisebbítették, de a megoldások nem holnap fognak már nyilvánosságra kerülni, vagy megjelenni, hanem ezek hosszú távra szóló megoldások. Úgyhogy folyamatosan fel kell tenni a kérdést, hogy az üzenetünk mennyire hatékony. Emögött pedig miért is hosszabbítsuk meg a KRISZ különbizottság mandátumát? A helyzet az, hogy az egész parlament ügye kell, hogy ez legyen. Az egész parlament mozgósítva, motiválva kell, hogy érezze magát, úgy kell érezze, hogy ez ösztönzi az intézményeket. Ha ez így van, nincs nekem gondom ezzel, de hogyan is beszéljünk arról, hogy a bizottságunk mandátumát meghosszabbítsák. Ha csak újból el akarjuk mondani, amit eddig elmondtunk, akkor ez nem jó. Az se jó, hogyha tíz képviselő külön, külön dolgozik, és közben nem tükrözi az egész intézmény irányvonalát az ő külön-külön álláspontjuk, és nem eredményez munkájuk új elemeket, új megoldásokat. Ami a válság gut illeti. Néhány kollega elmondta, jó lenne, hogyha valóban lenne módosító indítvány a két legutolsó fejleményről, bár nem hosszú módosításokra gondoltam. Tehát két újabb jelenség a válságot illetően, de ennek ellenére tulajdonképpen mindenben minden benne van. Nagyon szívesen írok arról, hogy mi történik Japánban, és az arab tavasz mit hozott. Ez igazi forradalom, mert ott történik külső beavatkozás nélkül, még akkor is, hogyha Líbiában van külső beavatkozás, de Tunéziában, Egyiptomban nem volt külső fellépés vagy beavatkozás, nem a francia maoisták eh, érkeztek Tunéziába, hogy forradalmat robbantsanak ki, nem, a, maguk a tunéziaiak tették ezt meg. Azért, hogy javuljon az oktatás szintje, és eh, azért, mert eh, reménytelennek érezték helyzetüket az erőforrásokat kiaknázták, viszont a megfelelő árat nem kapták meg érte, a multinacionálisak pedig nem foglalkoztak azzal, hogy fenntartható, hosszú távú munkahelyteremtések legyenek, hogy oktatás jobb legyen, az elit pedig a gáz és olaj jövedelmeket az adóparadicsomokba küldték át, és nem pedig helyileg fektették be. A lényeg az, hogy ez része a globális gazdaságnak pénzügyi és gazdasági szociális szempontból. Ugyanez vonatkozik Japánra. A kapitalista gondolkodás oda vezetett, hogy szizmikus törésvonalra építettek atomerőművet. Ez mutatja, hogy hány éve építünk egy rendszert, ami igen ingatag és törékeny. Lehet, hogy a végső verzióban ez nincs benne, de már elmondtuk, hogy 30 éve építünk egy kapitalista rendszert, ahol nincs morál, nincs etika, csak a nyereség számít, és ez olyan kisiklásokhoz vezetett, amely aztán válságba torkollott. Azt hiszem, hogy mindenki megértette, hogy én egyedül nem fogom ezt a harcot folytatni, és ugyanazt a vitát nem fogom lefolytatni, mint az első jelentés esetén. Tudom, hogy mennyire erős tömény ez a válság, és mert elmondtam, hogy a két fő esemény, ami a munkálatok folytatása óta bekövetkezett, mennyire kapcsolódik a kapitalizmus kisiklásához, és nem megfelelő útjaihoz. A másik az új névkérdése. Hogyan is járunk el holnap? Ami a szociális jellegzetességeket illeti a válságban, azt láttam, hogy nem értünk egyet ezzel ami a különböző stokokat illeti, meg adóparadicsomokat, ez vezetett a válsághoz. Nem hiszem, hogy itt mindenki mindenben majd egyetért, attól függ, hogy milyen módosítások érkeznek. De a végső jelentés tervezetet illetően talán ki kell egészíteni akkor az arab tavaszról ezt a jelentést, de azért ne legyen túl sok illúziónk, azt illetve, hogy meddig tudunk elmenni, beleértve azt, ami Japánban történik. Második globális megjegyzésem, ez összefügg az együtt dolgozás nehézségeivel a szigorító intézkedésekről és a moráról van szó. Ha megnézzük, hogy mi van Portugáliában, Görögországban, akkor látjuk, hogy azt kérik a bérből fizetésből élőkétől, hogy ők fizessék meg a válság következményeit. Pedig a pénzügyi piac szereplőinek viselkedése váltotta ki ezt a válságot. Nem azért van ott válság, mert a görögök meg a, görögök meg a portugálok lusták, meg nem akarnak adót fizetni. Nem azért kerültek válságba ezek az országok. Nem ezért kerültek ilyen mély válságba. Tudom, hogy elnök úr nem ért egyet, de éppen ezért hozom fel ezt a kérdést, mert tudom, hogy ön nem ért egyet ezzel. Legyen ez világos. egyet értünk azzal, hogy bizonyos dolgokkal nem értünk egyet, és egyetértünk azzal, amiben egyetértünk. Csak így lehet tárgyalni. A mai jelentéshez nem szeretném, hogyha olyan módosítások érkeznének, hogy például a portugálok nem értik meg, hogy mi történt és nem akarnak lépni. De közben akkor én elmondom, hogy a bankok mit csinálnak, mit tesznek, amikor például a befektetőket kell kártalanítani, akkor mindig az áldozat fizet, és ezért a bankok fizetnek. Akkor én ezt fogom elmondani az ilyen jellegű módosításokra. Úgy írtam meg ezt a jelentést, hogy egyetérthessünk vele mindannyian, és hatékonyak legyünk a válságból való kiutat illetve. De hogyha most visszatérünk a bűnösség kérdésére, ki a hibás, a népek nem értették meg, hogy változni kell. Nem, megértették, hogy változni kell, azt is megértették, hogy nem lehet csak az atomenergiából élni, vagy a magánhitelekből, hogy meg kell változtatni a fogyasztási szokásokat, hogy a források végesek. Elnök, hagyd szóljak, szerintem rosszul értetted, amikor arról beszéltem, én a bankárok viselkedésére gondoltam, amikor azt mondtam, hogy nincs a viselkedésben eh, változás. Éppen, hogy a bankárokra gondoltam, mondja az elnök. Pervans asszony, amikor a szereplők viselkedéséről szóltál, igen, akkor értettem, hogy a bankárokra gondolsz, de amikor az aténi látogatásról szóltál, és azt mondtad, hogy az emberek nem alkalmazkodnak, elnök, én Svédország példáját hoztam fel. Svédország hasonló válságban volt, a, bocsánat, Finország is, akkor a képviselők azt mondták, hogy most félre kell tenni a politikai nézetkülönbségeket, az ideológiai különbségeket, ez nemzeti válság, és együtt kell a válság ellen harcolnunk. És ez nincs meg sem Portugáliában, sem Görögországban. Pervas asszony, ez nincs meg Portugáliában és Görögországban? de szerintem nem ez lesz a jelentés tárgya, mert ha ez lenne, akkor nem sikerülne megegyezni. Mert mit javasol Finországnak, mit történt Finországban, Svédországban, és mi történik most Portugáliában és Görögországban. Hétfőn, kedden két dolog döbbentett meg engem, amikor az ILO főigazgatóját hallgattam, Szomábia urat, azt mondta, hogy ami a munkaköltségét illeti és a versenyképesség értékelését. Egyébként, ahogy Jacques Delors mondta, amikor vacsorázott a nemzeti parlamenti képviselőkkel, akkor azt mondta, hogy amikor az Európai Bizottság a fizetések indexálásról beszél, akkor felvetett a kérdés, hogy miért vezették ezt be, ezt az eljárást? Azért, mert a fizetésből, bérből élők már előre kalkuláltak, és túl nagy inflációval számoltak. És közben most az indexációt infláció gerjesztőnek mondja a bizottság, akkor látjuk, hogy ez országonként más és más. Ami pedig a versenyképességet illeti, az illó véleménye szerint jó lenne, hogyha elhívnánk őket egyébként a parlamentben. Az illó azt mondta, hogy a versenyképesség elemzése, tehát hogyha azt mondja valaki, hogy az indexálás ellentétes a versenyképességgel, ez hamis. És ha megnézzük az árképzés Portugáliában, Spanyolországban vagy Görögországban, nem tudom, ami itt nem arról van szó, hogy hogyan állapítják meg a fizetéseket, hanem a termelési láncról. Az első érv, hogy a versenyképességet megítéljék, az első módszer az mindig eh, valahogy rossz módszer, nem jó helyen kezdik el. Régen a, az IMF alkalmazta ezt Ázsiában, vagy Latin Amerikában. Az Európai Unió ugyanezt kényszeríti a saját országaira, ugyanezt a módszert, vagyis a washingtoni megállapodást eh, brüsszeli megállapodássá alakítja. Úgyhogy itt a háromoldalú szervezésről van szó, a kormány, a munkáltatók és a munkavállalók hármas megbeszéléseiről, vagy tárgyalásairól. Ami a megszorításokat illeti, ne lépjünk bele ebbe a kérdésbe, ne, ne részletezzük, mert emlékezzünk arra, hogy mi történt az első jelentésnél. Tudom, hogy hova szabad lépnem. Utolsó kérdés a föderalizmus. A jelentésben, hiszen ez aktuális kérdés, és európaiaként itt felelősek vagyunk. Hogyha mi a közösségi módszert szorgalmazzuk, akkor a szociális párbeszédet is, a szociális partnerek közötti tárgyalásokat is szorgalmazzuk, hiszen ez a siker záloga azokban az országokban, amelyek sikeresen lábaltak ki a válságból. Örülnék, hogyha lennének ilyen jellegű módosítások, hiszen ez döntő dolog. Megijeszt, amit látok a saját országomban, meg amit vasárnap tapasztaltam. Egyre nehezebb Európáról beszélni a mi országainkban, mert az emberek most csak annyit látnak, hogy három éve ott van a válság, és az az érzésük, hogy Európa csak megszólító intézkedéseket hozott, és ez őrítő. Válaszolok Schmidt kollégának. Én nem az egyszerűsített eljárást javaslom, hanem egy konventet szeretnék. Beszéljünk világosan a dolgokról. Arról, hogy európai szinten hogyan lépünk, ez elkerülhetetlen. Elnök úr, úgy érzem, hogy van egy kis időnk, akkor most külön-külön mindenkinek válaszolni kezdek. kollégánk tőlem balra megemlítette azt, hogy a pénzügyi terve foglalkozó bizottság mit állított össze. Lehet, hogy a mi anyagunkban több dolog szerepel, hiszen mi erre kaptunk mandátumot. Konferáti úr említette az, hogy felelősek vagyunk a választást illetően. A másik pedig, hogyan sikerül mozgásteret teremteni, csak úgy, hogy szigorú intézkedéseket kérünk, megszorításokat. Azután a holnap szükséges befektetései. nem csak kínai tőkével fogjuk a fenntartható finanszírozást biztosítani az európaiak számára. Ez is fontos. Ol és mit elmondta, felírtam, hogy csalódást okoz az, hogy a görögök nem akarnak változást. Nem tudom, ezt kimondta, mert ha csak a dolgozóktól várják ezt, akkor ez nem helyes, mindenkinek el kell ezt fogadni. Nem lehet ugyanannyi energiát fogyasztani, mint a múltban, de azt se lehet elfogadni, hogy csak a legszerényebben érők eh, szigorítsanak még, eh, és eh, fogják, vegyék szorosabbra a nadrág szíjat, vagy húzzák meg a nadrág szíjat. Másik kérdés, már kezdettől fogva az volt a munkánk, hogy a, foglalkozunk a válság új fejleményeivel is, de a jövőképünk nem változott. G20-ak és az ENSZ gazdasági tanácsa, volt erről egy ülésünk, a G20-nak is át kell alakulnia, például az eurozóna képviseletének kérdése is felmerül itt, de az is, hogy hogyan lehetne ezeket az adhok struktúrákat az N struktúráival összehangolni, hiszen a, mi a világkormányzást úgy látjuk, hogy nemzetközi struktúrákat kellene ehhez alkalmazni, és nem pedig fórumokat, amelyek nem képesek a megvalos, megvalósításra. Látjuk, hogy a G20 az olyan, mint egy folytatásos történet, és nem mindig elég rugalmas és hatékony. Másik. Nem érdemes olyan kötelezettségeket vállalni, amelyeket aztán nem tudunk betartani. nem elég csak örülni annak, hogy létezik a G20, hiszen nem eléggé hatékony, ami hiányzik. Erről már beszéltem. Azután a vezérfonal. Itt arról van szó, hogy nem akarok visszatérni olyan dolgokra, amelyek már az első jelentésben szerepeltek. Fenntarthatóság, versenyképesség. Tartsuk meg azt az egyensúlyt, ami már az első jelentésben szerepelt de talán van néhány olyan téma, amit mégiscsak érdemes újra tárgyalni. Ötös bekezdés, bevételek, fiskális kérdések, ez benne van a jelentésben, talán egy kicsit nagyobb hangsúlyjal kell szerepeltetni. Azután az európai kincstár kérdése, erről is szólnék. Ez tulajdonképpen a vita meghosszabbítása, amikor a Monsieur Euróról beszéltünk, ezt nem tettem bele, mert ott van Lady Ashton tapasztal, kapcsolatos tapasztalat, meg már erről volt szavazás, meg a szöveg végül is a tiszta közösségi módszer visszahozását hirdeti. De ebben az esetben ez azt jelenti, hogy hogy őszinte legyek, a kezdeményezés készség, a, a hatókör, mozgáskör egyes biztosok esetében ezt, ezen talán változtatni kellene. A pénzügyi piac szér felelős és a gazdasági kérdésekért felelős részlegek munkáját jobban össze kellene hangolni a bizottságban. Már elég régóta megvan ez a nehézség. A központi bank esetében senki nem járult ehhez hozzá szakértelemmel, vagy nem véleményezte minden. Jacques Delors elmondta, hogy a tagállamoknak osztaniuk kell itt a külpolitikai és egyéb kérdéseket. Hát erről van itt szó, de igazi integrációra van szükség a gazdasági kérdésekben. Azt nem fogadom el, hogy az egyetlen szakértelem csak a központi banktól érkezik. Kell egy másik ellensúly azután, mielőtt még bevezettük az eurót a tagállamokban, amikor a zárfolyamokról beszéltünk, vagy egy ország eladósodásáról, akkor a, mindig a nemzeti kincstár végezte ezt el, és nem az Európai Központi Bank. Ami a gazdasági helyzetről van szó egy-egy országban, akkor ennek alfája és omegája legyen az Görögország, vagy az intervenciók, stb. kérdése, akkor mindig a központi bank lép először, hiszen nekik a monetáris politikában van mandátumú. Egyébként, ha ezt nem tesszük meg, a lényeg az, hogy a zenét a központi bank adja, vagy határozza meg hiszen neki kell odafigyelni a bankrendszer egészségére az összes országban, például a takarékpénztárokra Németországba, vagy a francia bankok különböző dimenzióira, és ez érinti az fizetések szintjét. Szerintem kellene egy kiegyensúlyozott partner ehhez. Ez nem volt megfelelően leírva az első jelentésben. Következő megjegyzés az euró kérdése és a szerződés egyszerűsített felülvizsgálatain. Ellene voltam annak, ami itt történt, tartózkodtam, amikor azokról a módosításokról volt szó, melyek konventet javasoltak. Kritikus pont volt ez a görög és a portugál kollégákkal kapcsolatosan, ezt el kellett fogadni ezt az anyagot, de a parlament mondja ki, hogy legközelebb nem lehet elfogadni egy olyan szerződés módosítást, amelyet illetően a parlament nem eléggé impulzív. Azután a növekedés, a, az eladósodás, szociális kérdések, erre már válaszoltam. Étikainen szólt a közösségi módszerekről, és hogy messzebbre kell menni. Ez mit jelent? Ez felveti a demokrácia kérdését. Nyitott vagyok a módosítások előtt, de itt nem kellene most már feltalálni a spanyol viaszt. Azután szó volt a demokráciáról. Ha megnézem, hogy mi történik Portugáliában, hogy lett ott válság. Egy éve volt hivatalban a kormány, és négy szigorítási tervet fogadott el. Három havonként kellett egy megszigorítás, és az három hónap alatt már sikeres, vagy nem sikeres, és kell egy következő. Ezzel reménytelenséget hoznak létre, vagy keltenek. Úgyhogy demokrácia válságáról beszélni valóban lehet. Mit kérünk Portugáliától? Elnök úr, önnek válaszolta. Köszönöm, hogy a szereplő kifejezést megfelelően értelmezte számomra. Örülök, hogy ugyanúgy gondolkodik, mint én, vagyis, hogy a pénzpiacok még mindig nem értették meg a válságot a politikai osztálynak nagy a felelőssége, amikor reagál a pénzügyi piacok szereplőinek kívánságaira, és hogy meg akarja nyitni a tárgyalásokat. Az euroszkepticizmusra is válaszoltam, a másik az ön javaslata, hogy azok, akik nem akarják az eurót, lépjenek ki az EU-ból. Hát én nem, nem mennék el ilyen messzire. Én nagyon európai vagyok, mint ön, de az európai építmény nem így áll fel, és ha mondjuk holnap Törökország csatlakozna hozzánk, akkor el kell képzelni az, hogy ez a kreatív kettősség megmaradna, vagy bizonytalanság, a felelősséget vállalni kell, ami az eurót illeti azt is. Elnézést, hogy ilyen hosszasan beszéltem, de ezek nagyon fontos politikai vitapontok voltak. Köszönöm szépen, Pervas, és köszönöm szépen a többi kollégának is, akik hozzászóltak ehhez a vitához. Két rövid megjegyzés még a végén. A módosítók benyújtásának határideje már április 13-a, tehát eddig kell benyújtani a módosítókat, ez egy szerdai nap. Ezután lesz majd még egy találkozónk áprilisban, és a Washingtoni kongresszus egy képviselő is eljön majd hozzánk, és így a módosító bemutása előtt egy nappal tudunk még erről beszélni. Szeretném megkérdezni, hogy a koordinátorok és az árnyékjelentéstevők felelősségi köre legyen az, hogy módosításokkal éljenek, és ne egyénileg. Így ezzel a módszerrel dolgoztunk már a mandátum második része óta. Én ezt támogatnám, abban állapodtunk meg, hogy a módosítókat viszonylag kis számban fogjuk benyújtani, és ezért a koordinátoroknak kell összegyűjteniük a saját frakciójukban a módosítókat, és ők azok, a, akik majd benyújtják ezeket a módosítókat. Ez egy jó megoldás. Tehát még egyszer mondom, hogy 11-én jön majd az illetékes a kongresszusból, Amerikából, 12-én közösen még vitázunk egyet a végső jelentésről, 13-án pedig be kell nyújtani a módosítókat. Köszönöm.